frakció a harmadik Európai Unió Svájc interparlamentáris találkozó kapcsán tartózkodik körünkben. Reméljük, hogy ez hozzájárul majd ahhoz, hogy megoldjuk az Európai Unió és Svájc közötti